a vitát. A következő a bizottsághoz intézett szóbeli választigénő kérdésről szól, a szabadkereskedelmi megállapodás az EU és Dél-Korea között. Először Daniel Kasparinak a kérdés megfogalmazójának adom meg két percre a szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr. A Dél-Koreával kötött, illetve a Dél-Koreával való megállapodás szövegét eh, megfogalmazták, a szöveget parafálták, remek. De ha megnézzük a részleteket, akkor bizony látszik, hogy eh, a gyorsaság a pontosság kárára ment. Az a benyomásom, hogy az ön elődje minden áron tető alá akarta hozni ezt a szöveget, hogy legalább egy sikeres lépése legyen a saját idejében. Úgy gondolom, hogy nagyon sok lehetséges előnyt elszalasztott így az Európai Unió és gazdaság számára. A pozitív hatások a vegyipar, gyógyszerészet, élelmiszer, szolgáltatás, gépipar, ezek tehát, amik számára ígéretes, de az autóipar panaszkodik. A, a külföldi beszállítók és a dél-koreai alkatrészek beépítésének lehetőségéről például, és egy sor egyéb kérdésről még nem, lát, nem látunk semmilyen ért, megoldást. Úgy gondolom, hogy a biztonsági szabályozás és a garanciák kérdésével ezeket meg lehetne oldani, nem csak érinteni, hanem megoldani. A parlament úgy gondolom csak akkor tudja elfogadni a, a megállapodást, hogyha az autóipar jogos kérdéseire, kéréseire hatékony probléma megoldó elemeket tudnak beépíteni. Az interneten a védőmechanizmusra vonatkozó szöveg lehívható, sajnos én még ezt nem tettem meg, de frakcióm együttműködését felajánlom önnek, hogy európai szintű megfelelő szabályozást dolgozzunk ki, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásban az autóipar érdekese vesszen el. Köszönöm a következő, Lukasz Szuszta, három perc. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. De a világszínpadon új szereplők jelennek meg. Pár évvel ezelőtt néhányukról még azt gondoltuk fejlődő országok. Át kellett értékelnünk azonban a véleményünket, az uniónak egyre több versenytársa akad vannak varázsszavak, amelyeket az Európai Bizottság nem biztos, hogy ért. Európai érdék, a dömping elleni harc, a reciprocitás, a tarifa és vámjellegű akadályok. Ezek valahogy nem jelennek meg a dél kötött, kötendő kereskedelmi megállapodásban. Mi értelme a két oldalú megállapodásnak, amikor az Unió és Korea között a kereskedelem 50%-a az autóiparra koncentrálódik, ahol 700 ezer autóról beszélünk, amely Európába érkezik, és csak 20 ezer megy Koreába. A számok is azt mutatják, hogy óriási az aránytalanság az autóiparban. Mm, de hát ennek részben az oka, hogy korábban komolyan szubvencionálják a termékeket, ugyanez igaz a textiliparra, illetve az elektronikára. Biztos úr, sokadjára halljuk már azt öntől, Eston asszonytól, hogy a vegyipar, a gyógyszeripar, az agrárélelmiszeripar számára lesznek előnyei ennek, miközben ezek eltörpülnek a textil, elektronika és főként az autóipar érő hátrányokkal szemben. Megpróbáljuk, hogyan tudunk így tovább lépni. Egy új Európa született Lisszabonban, a Lisszaboni szerződéssel, de úgy tűnik, hogy az új Európa nem tudja Európa saját érdekeit megvédeni. Amerika mindent megtesz, hogy a Boeingot megvédje az airbus kapcsolatban Argentína is megteszi, megtesz minden tőlem telhetőt. Nem segít ez a megállapodás a nagy európai cégeken. Több ezer, tízezer állás kerülhet veszélybe, családok tízezreinek a megélhetése kerülhet veszélybe, azért, nem azért, mert ne olyan valamit állítanak elő, amire nincsen szükség, nincsen kereslet, hanem azért, mert Európa nem védi az érdekeiket. Biztos úr, ezt kell szem előtt tartani, nem szabad túl gyorsan eh, ratifikálni ezt a megállapodást. <clears throat> Elfogadhatatlan lenne, hogyha átmeneti végrehajtásra kerülne sor még a ratifikáció előtt, arról kell beszélnünk, hogy mit jelent majd ez a megállapodás, a két oldalú védzáradék például, az elnök megszakítja. Köszönöm szépen, Michael Tajrer, két van a következő. Köszönöm szépen, három perc javít az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. A Lisszaboni szerződéssel az együttműködés a bizottság, tanács és parlament között új fejezetét kezdi a közvetlenül választott európai parlamenti képviselők lehetőséget eh, kaptak arra, hogy a kereskedelempolitikai döntéseket újra demokratizálják. Ez helyes, hiszen a munkavállalókat, fogyasztókat, az embereket érinti. A szabad eh, kereskedelem Európa jólétének alapja. A protekcionizmus ezért eh, határozottan elítélendő. A szabad kereskedelmi megállapodás, mint ez a dél-koreai is, a világkereskedelem újraélesztéséhez, növekedéshez, foglalkoztatáshoz segíthetnek hozzá. A szerződéses megállapodás azonban úgy tűnik, hogy jobban kedvez bizonyos ágazatoknak, mint másoknak. A feladatunk a parlamentben ezért az, hogy az Európai Unió ágazatai, gazdaságának ágazataira vonatkozó határok, hatásokat felmérjük. A bizottság feladata pedig a hatástanulmány. Sajnos a bizottság és plenáris felszólítása ellenére erre még nem került sor, nem igazán tudjuk, hogy miért. Az eddigi információnk alapján a megállapodás lehetőséget ad az európai gazdaság számára, szolgáltatás, vegyipar, gépipar és mezőgazdaság számára a fejlődésre, de negatív hatásokat várhat az autóipar és a textilipar, sőt az elektronika is. A szabadkereskedelmi megállapodás Dél-Koreával az egyetlen olyan megállapodás egy fejlett országgal, ahol az a vám visszatérítések nem tiltottak. Ez asszimetriát okoz a dél-koreai ipar számára. Úgy gondolom, hogy védőzáradékot kell éppen ezért beiktatni, amely ehhez fontos világosan látni a vállalatok érdekeit is. Nem szabad, hogy a védőzáradék értéktelen legyen, ne legyen gyakorlatban alkalmazható azért, mert a bizonyítás terhét nem lehet a pontosan meghatározni. Nagyon fontos, hogy az elkövetkező megállapodásokban Indiával vagy az ázsiai országokkal az ázsiai országokkal egy olyan alkalmazási csomagot dolgozzunk ki, amely mindezt lehetővé teszi. Éppen ezért felszólítjuk a bizottságot arra, hogy a, a szabadkereskedelmi megállapodások tervezetét és alkalmazási rendelkezéseit terjessze be a parlament elé. Ezért az előzetes hatályba lépést nem szavazhatjuk meg. A végrehajtás során nagyon fontosak ezek az elemek, ezért azt kérdezem a bizottságtól, hogy a külügyi szolgálatokkal, szolgálattal nem lehetne most a kereskedelem politikának az erősödésével számolni, illetve a parlament bevonásával. Köszönöm. Robert Sturdy szintén a kérdés szerzője. Köszönöm, elnök asszony a gazdasági hanyatlás idején csak a piac megnyitása és az akadályok lebontása eszközével tudjuk újjáépíteni az ipart és a fejlődést beindítani, fokozni a foglalkoztatás arányát. Köszönöm biztos úr részleteit az előző vitában az európai e, e, exportőrök, e, és itt beszélhetnénk a műszaki termékekről, gyógyszerekről és sok más ágazatokról is, azok sorában, amelyeknek jót tenne ezeknek az akadályoknak az elhárítása, kiszámíthatóbbak lennének az árak. Mindezek a fogyasztók számára is jók. A koreai fogyasztói piac cserében szeretne hozzáférni a különleges európai termékekhez, például sajtok, borok, hústermékek, amelyeket a földrajzi eredetvédelem eszközével tudunk piacra bocsátani. Sokan beszéltek arról, hogy vannak olyan területek, ahol még pontosítani kell a bizottság részéről a szándékokat. A vám tarifákra vonatkozó klauzulák nem világosak. A szabadkereskedelmi megállapodást feltétlenül a kölcsönösség elvére kell alapítani, a kölcsönös előnyök alapjára. Az európai e, autógyártók hátrányai azonban még kérdésesek. A bizottság visz, meg, e, biztosított bennünket arról, hogy Dél-Korea e, liberalizálja a piacát, és hogy megkezdték a vámtarifák csökkentését, illetve a vámtarifa visszatérítések rendszere életbe lépett úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezek a mechanizmusok eh, folyamatosan segítsék az átmenet időszakot. Biztos úr, eh, örömmel dolgozok önnel együtt az új megalapodás kialakításán. Köszönöm szépen. Nun die Kommission das Wort. Bitte Köszönöm szépen, most a bizottságnak, illetve de biztos úrnak adom meg a szót. Thank you, uh, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a szóli kérdés megfogalmazóinak, az EU Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodás úgy látom foglalkoztatja ezt a házat. Ez lesz az első olyan kereskedő megállapodás, amelyhez formális jóváhagyását kell adni az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződés értelmében, ezért örülök ennek a lehetőségnek, hogy a szabadkereskedő megállapodással kapcsolatos kérdéseikre reagálhatok. Részletes választal nem feltétlenül tudok szolgálni minden egyes kérdésre, de szívesen reagálok majd esetleg a pótkérdésekben. Ez az nem az első ázsiai országgal kötendő, vagy végig tárgyalt szabadkereskedő megállapodás, de az egyik legátfogóbb ilyen szerződés. Két év tárgyalásokat követően október 15-én parafáltuk ezt a szabadkereskedelmi megállapodást. A tárgyalások során az Európai Bizottság a parlamenttel folyamatosan egyeztetett, és ezért üdvözöltük a parlament által decemberben elfogadott 2007. decemberében elfogadott állásfoglalást, az ebben felvetettekre megpróbáltunk kitérni a tárgyalások során. A folyamatot kiegészítette a civil társadalom, a civil szervezetekkel folytatott egyeztetés és a hatástanulmány. A szabadkereskedelmi megállapodás fordítás alatt áll. Március végére tervezzük azt, hogy az aláíráshoz felhatalmazást kérünk a tanácstól. A célunk az, hogy áprilisban kerüljön sor magára az aláírásra. Az Európai Bizottság most fejezi be azt az elemzését, amely azt vizsgálja, hogy a tagállamok kompetenciája milyen mértékben terjed ki erre a szabadkereskedelmi megállapodásra. Ha ez a döntés születhetik, a, születik, akkor lehet, hogy minden tagállamnak formálisan ratifikálnia kell ezt. Ez elhúzódhat, ezért az Európai Bizottság azt javasolhatja, hogy átmeneti ideglenes életbelépés alkalmazzunk, amíg a ratifikáció folyik. Erről majd a tanács fog egyébként döntést hozni a bizottság javaslata alapján. Tiszteletben tartjuk a e, Európai Parlament azon kívánságát, jogos követelését, hogy véleményt nyilváníthasson, mielőtt ideiglenesen életbe lép. Biztosíthatjuk önöket arról, hogy ez az ideiglenes életbelépés e, csak azt a célt szolgálja, hogy túlzottan ne húzódjon el a szabadkereskedő megállapodás alkalmazása. Ami a védzáradékokat illeti, az Európai Bizottság javaslatait a tanácsnak és az Európai Parlament az elkövetkező hetekben nyújtja majd be. Remélhetőleg ezt a jogszabályt gyorsan el tudjuk fogadni annak érdekében, hogy a megállapodás alkalmazása és a védzáradék életbelépése között nem te, ne teljen el nagy nagyon túlzottan hosszú idő. tized milliárdnyi vámot szüntetünk meg ezzel. A megtakarítás még több lehet, mert az EU és Korea közötti kereskedelem valószínűleg tovább nőhet majd. Egy tanulmány azt találta, hogy 19 1,1 milliárd, eh, dal nő majd eh, az unió exportja Koreában 8 milliárddal pedig eh, Korea-Európa irányuló exportja. Komoly veszélyeket nem látunk. Ha mégis így lenne, akkor a védzáradékot az Európai Bizottság mindenféle ezítelés nélkül léptetné. Hogyha erre szükség lenne, akkor a kiegészítő intézkedéseket is alkalmazhatjuk az Európai Globalizációs Kiegészítési Alapból. A szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan a szabadkereskedelmi megállapodás a WTO szabályokon túlmutató vállalásokat tartalmaz. Fontos, hogy a közösségi jognak semmilyen módon nem mondjon ellen ez a megállapodás. A kulturális együttműködésre vonatkozó jegyzőkönyv tekintetében egy szakpolitikai párbeszéd és a kulturális csere programok könnyítése a cél. Elsősorban azt próbáljuk ezzel mutatni, hogy a 2005-ös UNESCO egyezményt mm, alkalmazzuk, ami pontosan erre a területre vonatkozik. A származásra vonatkozó szabályok tekintetében olyan változásokkal egyezett bele Kórea, amely a egyszerűsítést célozzák, ahogy azt az Európai Parlament is kérte, ugyanakkor nagyon szigorú szabályokat tartottunk fel a kényes um, érintett ágazatokra vonatkozóan. Különösen odafigyeltünk arra, hogy új piaci hozzáférést garantáljunk az európai zöldséggyümölcs termelőknek Kórában, a Korea piacnyitását pró megköveteljük. A három legkényesebb paradicsom, a narancs és a koreai citrus eh, kivételével a belépési árakat eh, megszüntettük. Egy hatékony védzáradékot is tartalmaz ez a megállapodás. Egy ilyen mechanizmust eh, alkalmazni tudunk a megállapodás belépésének első napjától kezdve. Az EU és a, a piacát és az koreai importot fogyelemmel követjük majd, a védzáradékot pedig szükség esetén életbe fogjuk léptetni. A duty drawback e, a kereskedelmi statisztikák e, alapján e, szintén alkalmazni fogjuk. Az autóipar különösen aggodalmát fejezte ki a Duty Jobek záradék apropóján. Ez új előnyhöz nem jutatja a koreai autógyártokat, nagyon kis a értékben érinti ez, egy nyolcadát érinti a koreai vám intézkedéseknek, hogyha mégis szükség van rá, akkor ez megfelelő megoldást kínál, ez a duty drawback záradék. A szabadkereskedelmi megállapodás egy hatékony és gyors vitamegoldási mechanizmust tartalmaz. Az Európai Bizottság figyelme követi, hogy Korea tartja-e a vállalásait, és szükség esetén ebből létezik a megfelelő mechanizmusokat. A szabadkereskedelmi megállapodás környezetvédelem, a munkajog terén úttörő jellegű vállalásokat tartalmaz, a szociális és környezetvédelmi normákat Korea elfogadta. Ezen vállalások szélesebb kerülek, mint bármely korábbi megállapodás esetében, annak érdekében, hogy ezt tiszteletben tartsa Korea, egy komoly monitoring keretet is lefektet a civil szervezeteket, a szakszervezeteket, és a ágazati szervezeteket is bevonni kívánja. a vámok lebontásának menetrendjének esetleges módosítása eh, elképzelhető. Három vagy öt évről beszélünk, ez négy vagy hat eh, vám csökkenést eh, jelenten egy éve később, mint a menetrend szerint. Ez bizonyos fokú bizonyos fogban azt vár, kívánna meg az Európai Uniótól, hogy nagyobb szerepet vállaljon, nagyobb áldozatokat hozzon, de azt hiszem, hogy ez fontos azért, hogy mindkét oldalnak eleget tegyünk. Vamos a... Köszönöm, biztos úr. Úgy gondolom, hogy két percben a néppárt képviseletben beletúrnak adom el a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, először is minden jót kívánok új pozíciójához. Gazdaságilag nehéz időszakot élünk meg, de tudom, hogy nem fél ettől. Dél-Koreával való megállapodás nyilvánvalóan sok jó eleme is van, de az autóipar számára szerencsétlen megállapodás, ahogy Daniel Kaspar is jelezte. Nézzük a számokat. Minden egyes autó, amelyet Európából Dél-Koreába exportálunk, 15 jön onnan az Európai Unióba. Egy a 15-höz. És mindez a nem vám szerű kereskedelmi támogatásoknak köszönhető. A General Motors a kis autóját sem Antwerpenben, Európában, hanem Dél-Európában, Dél-Koreában gyártatja. Ez egy plusz tehertétel. Úgy gondolom a Dél-Koreával kötött megállapodás egyenesen ennek az oka. Nagyon sok más olyan ágazat is van persze Európában, amely az előnyét látja a szerződésnek, de ez óriási hátrány. Pedig mindenben támogatnunk kellene az, az autóipart. Tudom, hogy van egy garancia védőzáradék is, de nagyon fontos, hogy az autóipar is élvezze ennek az előnyeit. A számok azok riasztóak, és hogyha az amerikai kormányt nézzük, amely most szintén támad, egy tárgyal a dél-koreai hatóságokkal egy hasonló megállapodásról, akkor egyértelmű, hogy lépnünk kell. Az autóipar Európába a legfontosabb ágazat, rengeteg munkahely forog kockán, nem engedhetjük meg, hogy még több eltűnjön. Már ez önmagában fontos, hogy plusz garanciákat építsenek be a megállapodásba. Köszönöm. Köszönöm szépen, Belet úr. A következő a szocialisták és demokraták nevében három percben David Martin úr. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, meggyőződésem, hogy ez a koreai szabadkereskedő megállapodás három okból fontos. Először is győztes, győztes, nyertes, nyertes megállapodás. Ez Korea és az EU gazdaságai számára jó tesz a kereskedelemnek, a munkahelyeknek, és 19 milliárddal növelheti, 18 milliárd növelheti kereskedelmünk mértékét dél Nos, a globális keres, pénzügyi válság közepén ez bizony jó jel, hogyha két ilyen nagy eh, gazdasági erő meg tud állapodni a szabadkereskedelemben, az nagyon jó jel. Japán például sokkal komolyabb eh, érdeklődés mutat ma már az EU-val való kapcsolatok iránt, mint néhány évvel ezelőtt, és ez részben a koreai szerződésnek köszönhető. Másrészt az Egyesült Államok e, ugyancsak jelezte, hogy a korosz megállapodást újra elő szeretné venni. Nos, Fontos az Európai Parlament számára mindez, hiszen nagyon sok olyan e, ügy, amelyet a jelentésemben felvetettünk, tulajdonképpen megoldásra került az Európai Bizottság összeműködésével. Például azt mondtam, hogy sokkal jobb hozzáférésre lenne szükségünk a koreai mezőgazdasági piachoz, ami az, és szerencsére 75%-kal fognak csökkenni ezek e, a koreai mezőgazdasági import e, vámok 7 év alatt a e, pesgőnk, a sonkáink, e, a viszkink e, védett piacot kapnak így korábban ennek köszönhetően. A skót viszki 137 milliós volumenben, fontban kifejezve kerül eladásra az korábban. Ez különösen nagy előny, de ugyanez mondható el az autókereskedelemről is, az autóiparról is. E, a megalapodásnak köszönhetően e, három éven belül gyakorlatilag a környezetvédelmi technológiák és szolgáltatások is vámmentesen közlekedhetnek a két gazdasági hatalom között. E, a parlament felvetette a szociális környezetvédelmi normáknak a hangsúlyozását is, ennek a megalapodásnak az eredményeként egy, ezt a célt előtt tűző szervezetkérő felállítása, együttműködés, eh, amely a foglalkoztatás, a munkavégzés viszonyait eh, is javítani fogja. Úgy gondolom, hogy nem szabad most már hátat fordítanunk. Tökéletes ez a megalapodás? Nyilván nem. Van olyasmi benne, amit nem szeretnék benne látni? Persze, hogy van. Azonban Összességében ez egy jó megalapodás Európa számára, igen, ez egy jó megalapodás Korea számára is, és igen, ez potenciálisan az egész világgazdaság számára is jó. Nem kell ezzel kapcsolatban szerénykednünk, jó munkát végeztünk. Elnök, most pedig a liberális frakció képviseletében ne úrnak meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm biztos úr. tipikus eset ez, amikor az Európai Unió a kockázatot vállal. A szabadkereskedelmi megalapodások mindig jó hírt jelentenek ezek egész világ számára. Ez az első két oldalú kereskedelmi sikerünk jó néhány csalódás után, és úgy gondolom, hogy ez lehet az oka annak, hogy egy kicsit kapkodunk is talán hogy a aláírás jön végre a papírra, és a bizottság mintha egy kicsit sürgette volna a tárgyalások lezárását. Nos, a liberális demokraták úgy gondolják, hogy itt bizonyos export támogatások kérdése fölmerül, amely, amely bizony aggaszt bennünket úgy gondolom, hogy ezt a többi kereskedelmi partnerünk is precedensként fogja e, kezelni. Tudom, hogy a bizottság keményen tárgyalt, de ahogy elhangzott, e, ez egy koreai közmondás, ha jól tudom, hogy mindenki tévedhet. Nos, a bizottság nyilvánvalóan a termelők, a dolgozók és az európai fogyasztók érdekeit képviseli, és egyeztetett ugyan, de nem egyeztetett eleget e, a két oldallal, a munkáltatókkal és a munkavállalókkal. E, elég érzékeny politikai problémák vannak, tehát e, nem jó megy sok dolog jelen pillanatban. Az autógyártás Koreában állami támogatásokat élvez, és fennáll az a kockázat, hogy az export, koreai export is támogatásokat fog majd kapni hosszabb távon és e, Elismerjük az európai e, e, intézkedések nagy részének az előnyeit, tehát beszéljünk az Egyesült Államokról, és ott már évek óta ratifikációra vár az amerikai dél-koreai megalapodás, éppen az autógyártók aggájai miatt. Tehát itt tulajdonképpen a, három, a, a szabadkereskedelmi megalapodásról van szó, a biztosító, biztosítói záradékról, végzáradékról, illetve a ratifikálás kérdéséről. Ez egy hármas csomag, Eh, de lehet, hogy a globális kompenzációs alapra is ki kéne terjeszteni, és ezt az egészet egy csomóban kezelni. Jelen pillanatban a Lisszaboni eh, megállapodás szerinti együttintési eljárás keretein belül eh, ki kell zárnunk azt, hogy elő megállapodásra kerüljön sor, mert szeretnénk együtt dolgozni. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Zsádó úrnak adom meg a szót három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is mondta, ez valóban új, innovatív, de, de nem abban az értelemben, ahogy eddig beszéltünk róla. Talán most először valóban, most látjuk a tárgyalások eredményét, de feltételezhetően lesznek vesztesek. Ezt látjuk a kereskedelmi e, tárgyalások alapján, nem a Lisszaboni stratégia keretében, az iparpolitika keretében, hanem azt kell, azt, néz, azt kell most megnézzük, hogy a kereskedelem nyitottsága miatt ki lesz a vesztes. A kereskedelem ö, során nagyon gyakran fordul elő, hogy az ágazatok elégedettek, mondjuk a mezőgazdaság nem, de most először fordul elő az, hogy bizonyos ágazat nem helyesli, ahogy hogyan döntött euró. Ő azt mondja, ön azt mondja, hogy 1,7 milliárd megy vissza vám formájában a Dél-Koreával való kereskedelemben Dél-Koreába. Nos, engem Bretányból választottak meg, és mint tudják, ott óriási problémák vannak. A, az az algák termesztése nem folytatható, a a disznótartás nem tartható fenn, ami azt jelenti, hogy mind-mind munkahely veszik el. Ennek kapcsán közlekedés és illetve szállítás is csökken. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan régióban, mint az enyém, nagyon sok mindenki vesztesnek fogja érezni magát. Mi leszünk a vesztesek? Most először fordult elő, hogy egy környezeti kivétel szabályozásra is sor kerül, egy kivétel meghatározására az éghajlatkereskedelem az éghajlattal kapcsolatos megállapodások, a CO2 kibocsátás, a gépjárművekkel kapcsolatban szintén bekerült a megállapodásba, hiszen a kereskedelemet felvették, a CO2 kibocsátás kereskedelmét. Mind mindez azt jelenti, hogy Európa inkább veszít a megállapodással, és nem pedig új ágazatokat teremthet vagy támogathat. A Lisszaboni stratégia, a zöld gazdaság és a többi, nem tudom, hogy hogyan egyeztethető össze ezzel a megállapodással. Hogyha adókról CO2 adóról beszélünk például, vagy az úgynevezett Tobin adóról. Nos, megmondhatom már most, hogy a bizottság még kell, hogy foglalkozzon ezzel, mert ez egy nagyon fontos elem lesz a szabályozásban. Köszönöm szépen. A Guan nevében, az ECR nevében Jimny köszön. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném biztos urat üdvözölni az új színében. Nagyon sok jót kívánok a munkája, munkájához. Megragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy milyen jó, hogy ma este vitázhatunk erről, és végre kimondhatjuk, ami a szívünket nyomja ez ügyben. Jó volt hallani, hogy mi hamarabb lezárul ez a folyamat, mondta biztos úr. Nagy előny nyire válik ez Európának és Koreának is, hogyha aláírásra kerül és lép ez a megállapodás. Tudom, hogy vannak aggodalmak, fenntartások, ezeket hallottuk ma este is az autóiparral kapcsolatban, de hát, kedves kollégák, hogyha az autóipar akarjuk védeni, akkor azt hiszem, hogy nem miatt, nem emiatt az ágazat miatt kellene igazán aggódnunk. Főként nem a General Motors miatt aggódom én például. A komoly aggodalmak az emberek számára nem ezek. Szerintem potenciálisan több lesz, nagyobb lesz az előny ennek a megállapodásnak, mint a hátránya, meg kell ragadnunk ezeket a lehetőségeket, nem a negatívumokra kell koncentrálni. Nem felejthetjük el, hogy ez a megállapodás egyben politikai tartalommal is bír hiszen Koreától északra az északi szomszédja egy igen agresszív eh, ellenfél, ellenség. Egyértelművé kell tenni, hogy eh, kinek a pártjára állunk. A fejlődés pártján kell állnunk, ezt kell megmutatni. Én jártam itt, volt szerencsém Koreában eh, körülnézni, és nagyon progresszív ország egymását keltette bennem. Ezért fontos, hogy például, hogyha a keszomba jár az ember, akkor látja, hogy hogyan indul az észak és a dél közötti megbékélés alapszinten. Azt hiszem, hogy nekünk is emellé kell állnunk. A vita megoldási mechanizmust hogyan képzeli az Európai Bizottság, milyen gyorsan tudjuk majd ezt a mechanizmust a komoly piaci problémák esetében életbe léptetni. Köszönjük, mondja az elnök a következő hozzászóló a Európa Egyesült Baloldal nevében Ferreira úr következik két percben. Por diversas vezes temos... Elnök úr, biztos úr, sokszor beszéltünk arról, hogy a liberalizáció milyen katasztrófákat jelentett a gazdaság, az európai gazdaság sok területén, különösen egyes tagállamokban és a leginkább eh, veszélyeknek kitett terület, régiókban, ahol munkahelyek vesztek el, ez eh, lehetőséget ad számunkra a belső kereskedelmi egyensúly eh, korrigálására. Az eh, dolgozói jogokról is beszélünk, a kis termelők és kis és középvállalkozások terhének csökkentéséről beszélünk. Nem szabad ezekről az érdekekről megfeledkeznünk. És ez a megalapodás kiválóan példázza azt, amiről beszélek, az Eurofund áttekintette, hogy milyen következményekkel járhat ez, akár 25-27 százalékkal és csökkenhet a foglalkoztatottság bizonyos területeken az elektronikai és az autóalkatrész gyártásban. Például ezt mások is említették már, jelentős munkahely vesztességgel kell számolnunk. Milyen intézkedéseket hoz a bizottság ezeknek az ágazatoknak a megvédésére? Egyszerűen megérdészünk azzal, hogy enyhíteni próbáljuk ezeket a problémákat, de alapvetően nem teszünk semmit E, mi újság azoknak a cégeknek a helyzetével, akik elhagyják az Európai Unió tagállamait. E, vagy beszélhetnénk az Európai Unió e, textil és cipőgyártásával. Mi fog ezekkel az ágazatokkal történni? alapvető fontosságú, hogy méltányos és kiegyensúlyozott eh, gazdasági egyensúlyaink legyenek, eh, fejl, eh, segítsük Európa szegényeit, és ne csak a gazdasági érdekeket támogassuk. Fontos, hogy fenntartható módon termeljünk a jövőre tekintve, és nem elég, hogyha egyszerűen csak gazdasági racionalizálás vezet bennünket. Figyelembe kell venni a gazdasági és a szociális következtetés, következményeket is Elnök, köszönöm az utolsó frakció felszólaló Rosberg asszony két percben az EFD nevében. Hát, ég mint min forgang. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólóhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a Dél-Koreával kötött kereskedelmi megállapodást üdvözölnünk kell. Világos, egyértelmű és Európa érdekét szolgálja az, hogy Dél-Koreát lehetőség szerint szorosan kapcsoljuk Európához. A protekcionizmus alapján már régóta egyenlőtlenség volt az EU-Dél-Korea kereskedelmében, hiszen Dél-Korea a szabad kereskedelemben protekcionista intézkedéseket alkalmazott. Dél-Korea néhány évtizeddel ezelőtt még mezőgazdasági ország volt, és nagyon gyorsan iparosodott országá vált, 81%-os az iparodottsági, iparosodottsági arány. Ez az egyik legsikeresebb nemzetgazdaság, és Európa fő, egyik fő kereskedelmi partnere. Dél-Korea fontos ország egy stratégiailag lényeges területen. Az ország a csúcs technológia terén is egy, évtizedem, egy évtized múlva még fontosabb lesz. Dél-Koreának Kínával kell a technológiai és katonai óriással szembe állnia, verseny okoknál fogva is Kínának kimeríthetetlen, verseny szempontjából is fontos, hogy Kína kimeríthetetlen olcsó munkaerőforrással rendelkezik. Az Európai Uniónak pedig Fontos, hogy minőségi követelményeket támaszson és érvényesítsen Dél-Koreával szemben, hiszen az itteni termékek jobbak, mint a kínaiak, és mindannyiunk érdeke, hogy egyre jobb minőségű termékek legyenek. A szabadkereskedelmi megállapodás, ahogy elhangzott, azt jelenti, hogy 1,6 milliárdos lesz az évi adóvisszatérítés mennyisége. De hogyha a dél-koreai gazdaság eh, kielégítően liberalizált gazdaságá válik, és hogyha a megállapodás eh, tételeit betartják, akkor azt is látni fogjuk, hogy az elektronika és a gyógyszeripar is támogatást élvezhet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel pedig az egyéni felszólalókhoz érkeztünk. Az első Péter Stászki kollega két percben. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt pár hónap során az Európai Unióban jó négy változást éltünk meg. A Lisszaboni szerződés, a tanácselnökök változása és a biztosok jövés menése során Sokat beszéltünk arról, hogy az EU-Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodást son finomítani kell, főként az európai autóipar védelme érdekében. A vám visszatérítés, a védzáradékok és a nem vám jellegű kereskedelmi akadályok terén voltak fenntartásaink. A vám visszatérítést közelebbről is meg kell vizsgálni, mondta a bizottság, ez optimizmusra adott okot de az autóipar is hasonló fenntartásokkal élt. Ez az első eh, átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, ez lesz a példa, a minta, ezért ennek jónak kell lennie, itt nem tévedhetünk. Elnök úr, ne értsen félre, én támogatom a szabadkereskedelmi megállapodásokat, értem és látom, hogy pozitív hatással lehet a GDP növekedésére és a munkahelyteremtésre, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a, amikor egyoldalú a versenyelőny, akkor <clears throat> akár negatív is lehet az ö, végeredmény, az Unió és Korea is jobbat érdemel. Transatlanti partnerünkhöz kell fordulni, talán, annak érdekében, hogy ezt az óriási ipart valahogy megvédjük. Mindig lesznek nem kielégítő elemei egy ilyen megállapodásnak, de fontos, hogy mindkét oldalnak az érdekét szolgálja és előnyére legyen. Szeret, az én feladatom az, hogy az uniós polgárok és választóim tisztességes megállapodáshoz jutnak. Köszönöm. Most pedig Arif úr három percre kap szót. Elnézést, elejtettem a szemüvegemet. Kollégáim, biztos úr, elnök úr, szeptemberben már beszéltünk egyszer az EU-Korea szabadkereskedelmi rendszerről, és sokan beszéltünk akkor, különösen az autóipar sújtó negatív következményekről. De nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan igazunk is lesz. Az Opel bejelentette, hogy az antwerpeni gyárokat a délkorába költözhetik. Nem gondolom, hogy ennek ne lenne köze a szabadkereskedelmi rendszerhez. A munkavállalók voltak azok, akik ennek a válságnak az, az árcédulaját kifizetik, akik a legtöbbet szenvednek, tiszta vagyunk azzal, hogy nagyon sokan, akik elveszítették a munkájukat, nem tudnak új munkát találni. Nem mondjuk nekik azt, hogy az európai eh, kereskedelemben győztesek és vesztesek vannak, és ők lesznek majd a vesztesek, és nem tudunk semmit tenni ezzel kapcsolatban. Biztos úr, úgy gondolom, hogy erre választ kell adni. Először is tudni szeretnénk biztos úr, hogy az ön eh, főigazgatósága felbecsülte ennek a hatását az európai eh, foglalkoztatásra. Ugyanis úgy gondolom, hogy az ön export elméletei meglehetősen kétségesek. 19 milliárdos EU, euró profitról beszél. Honnan vették ezt? Beszéltek -e ennek a negatív eredményeiről is talán? Aztán, hogy a végzáradékok hogyan kerülnek, különösen a tarifa visszatérítésekkel kapcsolatban, hogy fog ez működni? Nagyon bonyolult eljárás ez ahhoz, hogy alkalmazzuk Remélem, hogy a parlamentnek lesz majd lehetősége együttdöntési eljárásban elmondani a véleményét. A problémákat egyedi enyhítő intézkedésekkel nem lehet majd megoldani, ezért szeretném, hogyha valódi európai iparpolitikát alakítanánk ki, olyan politikát, amely az iparunkat támogatja, egy olyan erős verseny által jellemezhető piacon, amely még nem mászhat ki a válságból sem, fontos lenne, hogy a szabadkereskedelmi megalapodások ne csak a munkahelyeket szüntessék meg. Azon kívül itt van a kultúrás együttműködéssel kapcsolatos protokoll. Nagyon sok tagállam eh, eh, reagált erre, hiszen korábban például nem eh, ratifikálta E, ezeknek, bizonyos megállapodásoknak kulturális sokszínűségre vonatkozó részét. Tehát nem gondolom, hogy egyszerűen arról lenne szó, hogy több be tudunk kereskedni. Ön bizonyára tudja, hogy mennyire fontos az, hogy a tagállamokat pontosan tájékoztassák arról, hogy hol tartnak a tárgyalások, jobb, hogyha parlamentet eh, minél hamarabb eh, értesítik a dolgokról, többet tudunk volna segíteni. Összességében úgy gondolom, hogy a jövőben eh, mindannyiunknak szerepe lesz, és arra kell törekednünk, hogy egy olyan igazi európai iparpolitikát alakítsunk ki, amely mindenkivel szemben méltányos elnök. Nagyon gyorsan beszélt, ezért a tolmácsoknak eléggé megnehezítette a munkáját. az ön szempontjából nagyon hasznos, hogy ha sokat tud elmondani kis idő alatt, de gyakran a tolmácsok nem tudják ezt követni. Tremusza úrnak adom meg a szót három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Az Európai Uniós Dél-Korea között megkötött megállapodás az európai autóipar és az európai textilipar szempontjából elfogadhatatlan, hiszen aggodalmakat fejezte ki a két ágazat, például az adóvisszatérítési rendszer a védőzáradékban. Az Európai Kereskedelmi Szövetség is kritizálta a szabadkereskedelmi megállapodást. Dél-Korea ugyanis nem ratifikálta a nemzetközi munkaügyi szervezetek egyetlen fontos egyezményét sem. Dél-Korea továbbra is elnyomja a szakszervezeti jogokat. Ezen kívül tudatában vagyunk annak, hogy a, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás Dél-Koreával megosztotta az Európai Bizottságot és az Európai Bizottság szolgálatát is, különösen a DG Tax és a, DG, és a kereskedelmi főigazgatóságot, és a vám visszatérítés miatt. Az adózási főigazgatóság gazdasági torzítást, gazdaság torzulást lát ebből, és úgy véli, hogy ez egyértelműen az európai ipar ellenében, az Európai Unióban, a koreai ipar érdekében kerül majd megvalósításra. Kiszámították a hátrányt is, legalább 1300 euró e autónként lesz a kár az európai autógyártásban. A szabadkereskedelmi megállapodásnál fontos, hogy tisztességes kereskedelmi megállapodás legyen. Ezért az Európai Bizottságnak teljes hatástanulmányt kell az adóvisszatérítési rendszerről e, készítenie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két percre a következő előadó, e, Zelecki asszony. Szanowny panie przewodniczący, a komisarz. Köszönöm, elnök Biztos úr. Roppant fontos megállapodásról folyik itt ma este a vita e falak között. Alapvetően ez lesz majd minden eh, a jövőben kötendő szabadkereskedelmi megállapodás mintája, ezért roppant alaposan, körültekintően kell eljárnunk, nem szabad elsietnünk ezt. Én szabadkereskedelem párti vagyok, úgy vélem, hogy a gazdaságra jótékony hatással van, de beszélnünk kell arról, hogy egy kiegyensúlyozott versenyhelyzet megteremtése kell, hogy a célunk legyen. A és nem a vám visszatérítésen kell gondolkodnunk, ahogy az a megállapodásban szerepel, ami az egyik fél számára előnyös kizárólag. Válságos időket élünk, ilyenkor különösen eh, el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen gazdasági helyzetet teremtünk, az európai eh, ipar jövőjét kell szem előtt tartanunk, nem csak az autóiparra, hanem az elektronikára vagy a textiliparra is gondolok. Lengyelországban is jó néhány olyan hágazat van, amelynek egyáltalán nem tetszik ez a szabadkereskedelmi megállapodás. Ezért javaslatom a következő. Először is meg kell alaposan vizsgálni, hogy a megállapodás pontosan milyen következményekkel jár majd. Az ágazati szereplőkkel szorosan együtt kell működni, nem csak a nyertesekkel, hanem a vesztesekkel is. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság egy átfogó hatástanulmányt kell, hogy végezzen. A védzáradékokról pedig végképp nem szabad megfeledkeznünk, hogyan fognak ezek működni, hogyan lépnek majd életbe, és biztos-e, hogy nem csak az egyik fél számára lesznek előnyösek végezetül, ezt a megállapodást nem lehet improvizált módon életben léptetni, jobb híján, ha nem vagyunk arról meggyőződve, hogy minden tagállam számára előnyös lesz. Köszönöm. Dos minutos también tiene la palabra el señor. Két parcra Vita Moreira kapja meg a szót. President. Köszönöm, elnök úr. A szólás jogával élnék, igen. Kereskedelmi biztosunkhoz fordulok érdeklődve két kérdést szögeznék neki a szabad kereskedelmi megállapodással kapcsolatban, amelyet dél kötünk majd. A Global Europe 2006-os stratégiát, amikor megalkottuk, a célja az volt, hogy a nemzetközi kereskedelem az unió gazdaságában fokozottabb szerepet játszon. Ez az első olyan szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet egy komoly kereskedelmi partnerrel eh, kötünk meg. Egyelőre még csak parafálásra került ez. Igen gyenge eredményeket értünk el a Global Europe eh, ambiciózus céljaihoz képest. Az Unió kereskedelmi politikájának hitelessége forog itt kockán, tisztelt biztos úr. A ratifikációja, elfogadása, parlament jóváhagyása szintén kiadással lesz erre a hitelességre. Nem, de bár. Másodszorban egy országgal kötjük, tulajdonképpen két oldalú megállapodásról van szó. Az ambiciózus több oldalú eh, megállapodás, a WTO-val kötendő szabadkereskedelmi megállapodás <clears throat> lehetővé teszi majd számunkra, hogy a koreai megállapodás Eh, olyan tapasztalt problémáktól megszabaduljunk, de a regionális eh, kereskedelmi megállapodások valahogy eh, a rajzasztalon maradtak, nem váltak valósággá. Talán az unió megközelítése kell, hogy változzon. Interrupción el señor Salva. Köszönöm szépen, Szálva úr, két percben. Señor comisario, la postura del Partido Popular Europeo es mi... Tisztelt biztos úr, az EPP álláspontja egyértelmű, ami az Európai Unió kereskedelmi politikáját illeti, szilárdan támogatjuk a szabadkereskedelmet, és ezért nélkülözhetetlen, hogy Európa továbbra is kereskedelmi megállapodásokat kölcsön, kössön más országokkal, hiszen ez új munkahelyeket, új lehetőségeket teremt, és ezekre nagy szükség van a gazdasági recesszió idején is. Nem tetszett biztos úr, amit mondott, mert én úgy gondolom, hogy a megállapodásoknak garanciát kell, megfelelő garanciát tartalmazni ahhoz, hogy az európai ipar szempontjából tisztességtelen záradékokat elkerüljük. Ez az új generációs kereskedelmi megállapodások első minta példánya, és ezért még különösen fontos. Nem arról van szó, hogy kis országgal van-e, vagy nagy országgal, a, hanem a jövő akár nagyobb országokkal való tárgyalási kapacitásainkat alapozzuk most meg. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy bizonyos bekezdéseket alaposabban meg kell néznünk, hiszen ez bizonyos ágazatok számára egyértelmű hátrányokat jelentenek, és egyértelműen a koreai gyártókatnak kedveznek. Biztos úr, szeretném, ha elmondaná egyértelműen, hogy a vám visszatérítésre vonatkozó védzáradék miért csak 5 év múlva lép hatályba és hogyha ezek a vámok megszűn, és miért csak öt év múlva szűnnek meg a vámok. Az, az öt tonnánál nagyobb súlyú autók számára valóban meg fog szűnni öt év múlva a vám, de az ez alatti autóknál a 10%-os vámtétel három évig megmarad. Tehát további részleteket szeretnék hallani öntől arra vonatkozóan, hogy miért kell korrigálni ex poste bizonyos rendelkezéseket. Köszönöm szépen, Talba úr. A következő Régner asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU e szabadkereskedelmi megállapodását mindenkivel meg kell kötni, aki tiszteletben tartja az emberi jogokat. Ez egy egyszer egy. Éppen ezért az ILO munkaügyi normáit be is alá kell írni, és be is kell tartani. A munkaügyi záradékokat a szerződésnél jónak tartom, de nem elég jónak. Az elmúlt hónapokban volt korábban olyan, több olyan eset is, amelyben az alapvető munkavállalói jogokat sértették, a kollektív tárgyalások, illetve a szabadtársulás jogát. A tárgyulás folyamatán a, során az, az európai szakszervezetek és, rész, és a társszervezetek is rámutattak erre, különösen az autóiparban. Az Opel Antwerpen esetét már említették többször. Ezt az üzemet nem csak, ahogy olyan gyakran az ügyvezetés bemutatta, tehát nem csak a, a feles kapacitások miatt helyezték át, hanem elsősorban azért vitték, azért zárták be, hogy a gyártást átvigyék Dél-Koreába. Ki profitál ebből? Nem lehetne ez a szabadkereskedelmi megállapodás egy előre előlegezett előnye. Korea egy tíz éves tervében célként határozta meg azt, hogy a beszállítóipar 90%-át a koreai hajógyárakhoz a beszállítás 90%-át koreai vállalatok adják. Úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen elem a mi szerződéseknél. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Lange úr két percre. Elnézést, még volt a kérdés? Eh, Elnézést, Lange úr, egy pillanat, mondja az elnök. Úgy gondolom, hogy eh, a kék kártyás eljárás szerint van egy kérdés Ögmér asszonytól. Eh, hogyha a kollégám fölteszi a kérdést, akkor hajlandó ön erre válaszolni? Regner asszonynak adom meg a szót. Tehát a kék kártyás eljárás értelmében, amelyet egyébként én nem nagyon kedvelek személy szerint, van egy kollégánk, aki szeretne önnek föltenni egy kérdést. Van-e elemetése ezzel kapcsolatban, vagy pedig válaszol a kérdésre? Akkor kérem a kérdezőt, hogy tegye fel a kérdést legfeljebb 30 másodpercben. Ja, Frau Kollegin, vielen Dank für die Gelegenheit. Köszönöm szépen, kolléganő. Említette az Opel Antwerpen helyzetét. Egyetértek azzal, hogy az Opel már hónapok óta nagy gazdasági nehézségekkel küzd. Az Opel cég több autót tudna gyártani, mint amennyit gyárt, és a rossz gazda, az Opel rossz gazdasági helyzetét azonban mégsem az a szabadkereskedelmi megállapodás osztotta, ami még nem is lépett hatályba. Köszönöm szépen. Régner asszony, válaszolni kíván a kérdésre? Just un minuto. Persze, hát az így van, hogy a súlyos gazdasági problémák valóban megvannak, ez így van. Csak van egy úgynevezett delta megállapodás, amelyet eh, a cég vezetése megsértett, és ebben az, eh, és ezen keresztül sikerült úgy eh, a módosítani a megállapodást, hogy az Opel bizonyos modelljeit nem Antwerpenben fogják gyártani, hanem Koreában. Épp ezért én úgy gondolom, hogy a, az eddigi tevékenység Dél-Koreába való áthelyezése ennek alapján lehetett csak. Regner, volvemos al, eh, al tiempo y al procedimiento normal y tiene la palabra. Köszönöm szépen, Reigner asszony. Akkor visszatérünk a normál menetrendhez. Langen úr kap két percben szólt. Köszönöm szépen. Biztos úr, három kérdésem van. Egy. Tisztességes versenyfeltételekre van szükség, és hogyha megnézem a munkavállalói jogok a Dél-Koreában, azt, hogy azokat korlátozzák ott, akkor tisztességtelenek a versenyfeltételek. Például a kollektív cselekvési lehetőségek. A 314-es BTK paragrafus Koreában az úgynevezett üzem, illetve vállalat működés zavarás tényállását vázolja. Ez azt jelenti, hogy korlátozzák a munkavállalók cégen belüli sztrájkjogát a szabadkereskedelmi megállapodásokat miért éppen azokat az országokkal kötjük, amelyeknek a legnagyobb problémái vannak az ILO normákkal, mint Dél-Korea és Kolumbia. Hogy akarja biztosítani biztos úr azt a megállapodással, hogy a munkavállalói jogok korlátozásából nem adódik Dél-Koreának tisztességtelen versenyelőnye. A második dolog több kollega említette már, Döntően fontos az, hogy észszerű biztonsági záradékok legyenek. Le, vannak ugye általánosak, amelyek a nap, nagy piaci zavarok esetében alkalmazandók, aztán van olyan védzáradék, ami a, a, a vám visszatérítési vissza térítésre vonatkozik. Nem igazán látok tisztán. Biztos úr, legyen szíves, mondja el ezt az áradékot, és azt is, hogy mikor ki tudja azt érvényesítetni, elindítani. A harmadik kérdés pedig a Lisszaboni szerződésben új szerződéses alapra helyeződik az együttműködésünk. Ennek része az, hogy a biztonsági záradék és annak végrehajtása az együttdöntési eljárás keretében kerül elfogadásra. Tudja-e garantálni azt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást nem fogják hamarabb hatályba léptetni, mielőtt a parlament saját joga szerint el nem jár, és az óvzáradékot is el nem fogadja. Köszönöm Vange úrnak, mondja az elnök, másfél percben van azt jönnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy dologban egyetértünk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást nem ideológiai okokból kötjük, hanem azért, mert tudjuk, hogy milyen hatásai lesznek a társadalomra, a társadalmi gazdasági életre. Hatástanulmányokat valóban készítettek, de sehol nem láttam olyan hatástanulmányt, amely azt jelezte volna ágazatonként, hogy a munkahelyekre, teremtésre milyen hatása lesz az autóiparban például. Mi hátteremből, én magam, de talán ön is tudja, hogy eh, mit jelent mindez. Be, bezár az Opel gyáram Antwerpenben, és a szakszervezetek éveken keresztül foglalkoztak eh, ezzel a kérdéssel, és meg vannak eh, győződve arról, hogy ez a megállapodás jelentős eleme volt annak, hogy az Opel termelési kapacitását áthelyezték, és hogy az új modell nem Antwerpenben kerül gyártásra. Két kérdésem van. A munkahelyekre vonatkozóan ágazatonként megvizsgálták-e a megállapodás hatásait, ha pedig nem, akkor hajlandó arra, hogy ezt megtegyék, és különösen, hogy olyan hat, ezt a hatástanulmányt annak érdekében is elvégezzék, hogy a parlament a jóváhagyás érdekében meg e, tudja hozni véleményét, és e, tudja-e vállalni azt, hogy az ilyen hatástanulmányok alapján meghozott eredményeket következetesen alkalmazza. Köszönöm, mondja az elnök. Renaldi képviselő jelezte, hogy szeretne kérdést föltenni. Elfogadja a kérdést és válaszol erre? Köszönöm, elnök úr valójában a spontán felszólalások keretein belül szerettem volna szót kérni. Elnök, akkor nem utassa fel a kék helyet kérem. Tehát, akkor most átérünk az, a spontán felszólalásokra, és Sankedőnek adom meg a szót először. Egy percet kap mindenki. Thank you. Köszönöm. Örömmel fogadom ezt a megállapodást, amelyet az Európai Unió hamarosan aláír, de kétségtelen, hogy lesznek győztesek és vesztesek. Jelen pillanatban az autógyártás lesz, a vesztes úgy néz ki, de azt mondanám, hogy az autók iránti kereskedelem az elmúlt 20-30 évben legalább négyszeresére fog növekedni, ez bizony jelentőség, lehetőségeket fog hozni Mégis az alapvető kérdés, amelyre biztos úr rá mutatott, az az, hogy 19 eh, milliárdos eh, előnyt élvez az Európai Unió, kb. 12 milliárd, milliárdos, milliárdosat eh, korrá. Ez szerintem egy jó arány, fordítva nem lenne ennyire kedvező. Ennek azonban politikai fontossága is van. Dél-Korea ugyanis Ázsián és óceánokon keresztül kereskedik velünk, ez azt jelenti, hogy a világ egy olyan részében tudunk újra megjelenni, szerepet kapni, amely szerepet Kopenhágában elvesztettük. Elnök, azt hiszem, hogy lehet, az egy percet, Izéornak adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, ez a megállapodás lesz az első, amelyet valóban a Global Europe keretében kötünk majd meg ezért valóban példaértékű lesz, precedensként szolgálhat majd. A védzáradék különösen fontos eh, számunkra, módszertani kérdés is ez, mert arról beszélt biztos úr, hogy átmenetileg életbe léphet a megállapodás a parlament jóváhagyása nélkül. A transzparencia problémák is felmérnek, illetve a ami háromszög probléma is fellép. A következetességről még nem, nem is beszélve, hiszen a környezetvédelmi munkajogi eh, normák eh, javítása a célunk, eh, miközben nem tudjuk pontosan, hogy Amerika Koreával etéren mit tervez. Az európai autógyár az elnök megszakítja, pontosan egy percnél meg megkapja a következő hozzászóló a szót, Rinándi úr. Parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Még egy kérdésem lenne, a biztos úrhoz intézem. Természetesen nem minden világos azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti parlamenteknek kell -e majd ratifikálni ezt a szabadkereskedelmi megállapodást. Milyen többségre van szüksége a tanácsban? Minősített többség, vagy egyhangúság? Számomra ez nem világos, nem kristálytiszta, és a jogalap szempontjából mégis roppant fontos. Ezen kívül meglepet engem az is, hogy hogyan folyt a vita, milyen hangnemet ütöttünk meg. Nagyon sok eh, miatt sok eh, dolog ad aggodalomra okot. Jó lenne, hogyha szorosabban együttműködne velünk ez ügyben, biztos úr. Ez mindkét fél számára csak előny is lehet. Ahogy eh, a kóraiak mondják, akkor is fel kell kérdezni, az ember tudja választ. Köszönöm, mondja az elnök, kiváló tanácsot kapott a biztos úr. Szikerszki úr következik. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a Kóreával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás véleményünk szerint eh, jó előrelépés lehet. A szabadkereskedelem a két fél között mindenki számára előnyös. A koreai vámok 1,6 milliárd euró értékben megszűnnek, az európai vámok egyébként szintúgy, emiatt a kereskedelem volumene nőni fog minden valószínűség szerint termékek és szolgáltatások terén is. Ezen kívül a szabadkereskedelmi megállapodás hozzájárulhat az átláthatóság növeléséhez, a szellemi tulajdonjogok védelméhez, illetve a védelmének, illetve a közbeszerzés terén. Ezért a kérdésem az, hogy Korea a tiszteletben tartja -e majd az engedélyezési eljárásainkat. Nagyon fontos ez, mert ez lehetővé teszi, hogy a tagállamok gyorsabban növekedjenek. Az elnök megszakítja Szikerszki úrat, akinek ez egyelőre nem tűnik fel. Köszönöm, ezzel a spontán felszólások végéhez érkeztünk. Azt hiszem, hogy ezzel a vitát lezárhatjuk, azzal, hogy a biztos úrnak adom meg a szót, reagáljon a feltett kérdésekre. Parancsoljon, de úr! Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, először is sok kérdés hangzott el az eljárásrendről. Nos, ez az első alkalom hogy egyrészt a parlamentnek hozzá kell járulnia a megalapodáshoz, másrészt, hogy a végzáradékokat eh, együttöntési eljárással kell elfogadni. Ennek lesznek következményei a tanács, a bizottság és a parlament közötti kapcsolatokra nézve is. A végzáradékokra vonatkozó bizottsági javaslatokat a bizottság tegnap elfogadta ezeket a tanácsnak és a parlamentnek nagyon hamar e, a közeljövőben be fogjuk nyújtani, és nyilvánvaló, hogy itt együttdöntési eljárás lesz, úgyhogy nem értem azokat a megjegyzéseket, amelyekben önök az ezzel kapcsolatos e, e, aggájáiknak adnak hangot, csak olyan végzáradékok kerülnek elfogadásra, amelyeket önök jóvá hagynak, hiszen ez közös egy döntés eljárás, nem kell ezen aggódni, lesz a parlamentnek szerepe, a parlamenti ratifikációra szükség lesz. Természetesen ez azt is jelenti, hogy a szakbizottságokban meg kell vitatni ezeket az ügyeket. A meghallgatás idején már elmondtam, hogy nem fogok javaslatot tenni az előzetes ideiglenes gyakorlati bevezetés vonatkozóan, kivéve, hogy az Európai Parlament ezzel kapcsolatban pozitívan nyilatkozik. Úgy gondolom, hogy az INTA szakbizottság és az Európai Bizottság közötti együttműködés keretein belül ki tudjuk még dolgozni a folyamatnak a részleteit, Mindenesetre az Európai Parlamentnek eh, joga és lehetősége lesz eh, politikai állásolást tenni, mielőtt az előzetes alkalmazásra sor kerülne, vagy ezzel kapcsolatban bármi gyakorlati döntésre sor kerülne. Nos, eh, sokan felvetették azt, hogy ez egy olyan megalapodás, amely közösségi kompetenciákra vonatkozik. A jogi szolgálat ezzel kapcsolatban még dolgozik, de lehet, hogy ez egy úgynevezett vegyes eh, eh, megállapodásnak kell tekintenünk, majd ami azt jelenti, hogy az a tagállami parlamentetnek is ratifikálnia kell majd Nikoló Rinaldi képviselő úr eh, kérdésére válaszolva. Ez azt jelenti, hogy a tanácsi eljárás, tanácsi szavazási eljárás is képbe jön. Azaz összességében önöknek minden lehetősége meg lesz arra, hogy az álláspontját eh, a parlament kifejezze. Úgy gondolom, hogy ha önök ezt nem tennék meg, akkor valóban bajba kerülnénk. Az opel kapcsolatos kérdés. Persze látom, hogy nem csak, és megértem, hogy nem csak a belga képviselők, hanem más tagállamok is eh, rákérdeztek erre. Amit nem értek azonban az az, hogy azt mondjuk, hogy közvetlen kapcsolat van a Koreával kötött kereskedelmi megállapodás, és a között, hogy az Opel egyik gyárát Európából bezárják. Az európai kapacitásokat 20%-kal csökkenteni akarta az Opel, ez előfordulhat úgy is, hogy végül minden gyárat megtartanak. Az Opel a vállalati szempontból nem így járt el. Tény, hogy ez a döntés, hogy az SUV-ket Dél-Koreából hozzák ide, ez tény, hogy azt követően született meg, hogy a megállapodást megkötöttük. de még azt megelőzően, hogy az Európai Unió és Korea szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalásait meg lezárta volna. Tehát Tehát nem igaz az, hogy a Dél-Koreával kötött megállapodás közvetlenül okozta volna ezt. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodás, ha azt mondjuk, hogy ez a, az előfeltétele volt annak, hogy az opel mi történt, mi történt azt, az nem ö, nézte meg helyesen az időbeniséget. És az, hogyha összehasonlítjuk a piacokat, és megnézzük, hogy Dél-Korea 15-ször annyi autót hoz Európába, mint Európa Dél-Koreába, akkor abban van egy kis számítási hiba, persze politikusokkal elő szokott fordulni ez, Belgiumban is volt. 37 ezer autót vittek Európából Dél-Koreába, és 300 ezeret onnan ide, mondta valaki, de ez természetesen nem megfelelő számítás, de az is fontos, hogy megnézzük, hogy a piacok mekkorák a koreai piac sokkal kisebb, mint az európai piac, az európai piac, tehát az egy kicsit más. Ez olyan, mint hogyha almát citrommal hasonlítanánk össze. Természetesen fontos, hogy az arányokat nézzük. Ha az arányokat nézzük, akkor 3-4 százalék a, a különbség. És a piaci helyzet megbecslésével kapcsolatban az is fontos, hogy a koreai gyártók Belgiumban is nagy gyárakat nyitnak, Csehországban, és hol még? Mi a másik? Szlovákiában, igen. Mint egy fél millió autót gyártanak ezek a gyárak évente. Ez tény. A Európában a jövőben koreai terméket fognak gyártani olyan terméket, amely az európai piacra fog kerülni. A nagyobb piacokra próbálnak betörni, ahol az árokat gyártják és értékesítik. És hogyha meg nézzük ezt a rendkívül sajnálatos esetet az opel bár remélem azért, hogy még visszafordítható ez, nem szabad arról sem elfelejtkeznünk, hogy a gyártók döntése döntését a fogyasztás határozza meg. Sajnos a csökkenő európai autópiacban ez így van, és ezen kívül több autógyár igen nehéz gazdasági helyzetben, anyagi helyzetben van. Az utolsó megjegyzésem a kétoldalú és a többoldalú tárgyalások közti feszültség kapcsolat, ahogy Moreira kollega kérdezte. A Doha kört 2001 óta 9 éve folytatják, és még nincs megállapodás. A multilateralizmus támogatója vagyok, és úgy gondolom, hogy ezt pozitív formában lehet éppen ezért felhasználni. A fejlesztési elemek rendkívül pozitívak. A többoldalúság jogbiztonságot is ad a nemzetközi kereskedelem számára. De remélem, hogy 2010-ben az utolsó körben talán át fogunk térni a kétoldalú szintre. A kétoldalú szint csak olyan megállapodásokat köthet, amely a Dohán túl, amely többet tartalmaz, mint a Doha kör. Tehát nem szabad a dohai eredményeket aláásni magasabb szintű kritériumokat kell éppen ezért a kétoldalúakban hazni. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy ezekkel, mint amit Koreával kötöttünk, a multilaterális megállapodások alá kínáljunk kvázi, hiszen akkor ennek rendkívül rossz hatása lesz, és ez nem lehet a cél a következő tárgyalásokban. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, mondja az elnök, és ezzel le is zárjuk ezt a vitát és a mai napi rendét pontok utolsó képviselőjét is. Legközelebb hónapi napon ülésezünk a napi rend a szokásos módon hozzáférhető a megfelelő dokumentumokban.